Michel Barnier újra megfogalmazta bizalmunkat, hogy folytassuk ezeket a tárgyalásokat. Fontos az átláthatóság, az egységesség. Fontos az, hogy ez nem tárgyalások sikerre vezessenek. A bizottság és a tanács nagyon szorosan nyomon követi ezt a folyamatot napról napra, hétről hétre, és fontos az, hogy egyenlő partnerek maradjunk a következő szakaszban és a tárgyalások során Tudjuk azt, hogy vannak határidők, és elképzelhető, hogy hosszabbítási kérelmek érkeznek majd, de még ezt nem menjünk az események elébe. Itt most a lehető leggyorsabban cselekedni kell, a brit parlament és az európai parlament is véleményt kell, hogy mondjon erről a megállapodásról, és aztán szakaszról szakaszra meglátjuk, hogy hogyan haladnak majd a tárgyalások az európai érdek legjobb szem előtt tartásával. És az is fontos, hogy nagyon szoros együttműködést tartsunk fenn Nagy-Britanniával különböző ö, gazdasági, kereskedelmi, biztonsági, védelmi ö, területeket illetően. Alkalmunk nyílt arra is, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia témáját is megvitassuk. emlékezvén a Lisszaboni szerződés fennállásának évfordulójáról, ez egy olyan téma megint csak, amit nagyon komolyan veszünk. Érezzük a polgárok elvárásait, hogy mobilizálódhassanak erőteljesebben, hiszen négy-öt évente csak szavaznak a polgárok, és aztán passzív szemlélői a későbbi folyamatoknak. Nem mi az civil társadalom, a polgárok, a nemzeti parlamentek mobilizálását úhatjuk. Az a kívánalmunk, hogy az Európai Tanács egy lojális partner legyen, egy jó szándékú partner, és ezen folyamatban együtt munkálkodjon az Európai Parlamenttel. Az Európai Tanács számára nagyon fontos, hogy megőrizze cselekvőképességét rövid és középtávon a stratégiai agendával kapcsolatosan meg akarjuk őrizni, tehát cselekvő képességünket ezen stratégiával kapcsolatosan, hogy e fontos témával kapcsolatban előreléphessünk. Ezen kívül beszéltünk a nemzetközi kapcsolatokról, és külön megemlítettük a törökországi helyzetet, nem volt most erről széles körű vita, majd a jövő évben kerítünk erre sort, de teljes szolidaritásunknak adtunk hangot Görögországgal és Ciprussal a legutóbbi fejlemények kapcsán. Aztán a 2020-as agendával kapcsolatosan néhány szó a tanácson belül be akartam mutatni egy stratégiai agendát is a következő évre vonatkozóan hogy megnézzük, milyen témákról beszélünk majd, melyek a tanács prioritásai a jövő évre. A klíma természetesen továbbra is központi téma az Európai Tanács politikai agendáján. Az Európai Zöld dílt végre kell hajtani, és a digitális agenda szintén fontos témát jelent. Tavasszal lesz majd egy csúcs, amely főként ugye Tallinnban foglalkoztunk ezzel. Itt megint csak a big data, a mesterséges intelligencia, az 5G fejlesztése, ezek azok a témák, amelyekkel kapcsolatosan szintén hasznos szereplők lehetünk az Európai Tanács részéről. Persze a migrációval összefüggő kérdések megint csak egy olyan témát jelentenek, amelyek jövő évben megint a napirendünkön lesznek és a biztonsági és védelmi kérdések úgy szintén nagyon fontosak. E tekintetben az EU-nak egységes hangon kell szólnia a nemzetközi szintéren, hogy értékeinket, érdekeinket elő tudjuk mozdítani, és jövő betekintő partnerek legyünk egy olyan világban, ahol egy kicsit elvesztettük a fogódzóinkat, ahol nagyon nagy változások vannak. Fontos tehát, hogy a stabilitás tényezője legyünk a jólét érdekében, a multilateralizmus előmozdítása érdekében. Ez megint csak fontos téma stratégiai módon készítjük elő az Európai Tanácson belül a nemzetközi találkozókat. Más országok és régiók a világon, Afrika véleményem szerint egy nagyon fontos kihívás Európa számára, az elkövetkező hetekben és hónapokban a bizottság egy partnerségi stratégiát kezd kidolgozni, ami konkrét eredményeket kell, hogy letegyen az asztalra. És Kína, amikor a klímaváltozásról beszélünk, ez egy nagyon fontos téma, Kína egy fontos szereplő ebben az összefüggésben, és ezen a téren is szeretnénk hatékonyak lenni, és minél többet, több eredményt elérni, és elősegíteni saját érdekeinket a többi szereplővel kapcsolatosan. Hölgyeim és uraim, végezetül a következővel vezelnem szavaimat. Kiinduló pont útjánál vagyunk egy következő intézményes ciklusnak. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli lehetőség az európai projekt jövője szempontjából. Több mint 60 évvel vagyunk a római szerződés után, az alapító atyák ténykedése után Helmut Kolt, François Mitterrand említhetem, akik álmodtak a Schengeni térségről, szabad mozgásról, az euróról, a közös valutáról, akik küzdöttek a kölcsönös megértés, a jólét, a stabilitás érdekében, ami politikai nemzedékünk itt az Európai Parlamentben, vagy a bizottságban, vagy a tanácsban, a mi politikai nemzedékünknek, tehát nagy kívásokat kell megoldani az európai projekt jövőjével kapcsolatosan. Három szó az, ami nagyon fontos számomra, az ambíció az európai polgárok érdekében, az ambíció ezen optimista vízió megvalósítása érdekében, bizalom, hogy együttműködjünk a mindennapokban, hogy erősítsük a bizalmat az intézmények között, az intézményeken Schengen belül, de különösen az európai polgárok részéről az európai projektben és értékekben. És aztán a pragmatizmus, a realizmus, a gyakorlati érzék, hogy a valósághoz ragaszkodjunk, hiszen a polgárunk nagy reményeket, álmokat fogalmaztak meg. Ez az Európai Parlament az európai projekt szíve, hiszen önök közvetlen megválasztásuk révén képviselik a polgárok reményeit, elvárásait, néha haragját, dühét is. Önök felé nyújtom ki a kezemet, és bizakodó vagyok, hogy hasznos szerepet játszhatunk az európai projekt jövőjében. Köszönöm elnök, köszönöm Michel elnök úr, von der Leyen asszony, öné a szó. Köszönöm. Elnök úr, képviselők, először is, hagyj gratuláljak Charles Michel elnök úrnak, eh, hiszen most eh, volt először elnöke a tanácsülésnek, igazi eh, látványos módon kezdte el így a mandátumát. Hagy beszéljek az Európai Zöld Megalapodásról, amelyet rögtön másnap elvittem az Európai Tanács elé, az pedig hamarosan el is fogadta a célkitűzéseinket, miszerint klíma ö, semlegesé tegyük a kontinensünket 2050-ig. Ennek az a célja, hogy gazdas ö, kontinensünk növekedési stratégiáját átalakítsuk túlságosan is ö, ö, hosszú ideje Eh, tulajdonképpen rablógazdálkodást eh, folytatunk a kontinens eh, és a globális gazdaság szempontjából. Ezt meg kell változtatni, és meggyőződésem, hogy ezen tudunk is változtatni. Az európai zöld megállapodással tulajdonképpen olyan növekedési modellt szeretnék létrehozni, amely többet ad vissza a bolygónak, mint amennyit elvesz tőle meggyőződésem, hogy a környezetvédelemben mutatott vezető szerepvállalás Eh, és eh, a masszív eh, ipari alap gyakorlatilag ugyanannak az érvenek a két oldala. Messzire előre mutató oktatási és újítási beruházásokra van szükség. Ez azonban mindig is az európai szociális piacgazdaság lényegéhez tartozott. Tehát meggyőződésem, hogy ez az elv, amelyet úgy nevezek, hogy versenyképes fenntarthatóság, a legfontosabb elvünk kell, hogy legyen a jövőre nézve az európai e, szociális gazdas, piacgazdaság keretein belül. Természetesen különleges eh, problémái vannak minden tagállamnak, más-más különösi pontjai vannak. Hagyj mondjak néhány példát, ahogy Michel elnök úr mondta, Lengyelországnak például nagy eh, szénbányász területeket kell transformálnia, átlakítania szerkezetváltásra van szüksége, hogy Kelet-Európában is, ezért Lengyelország plusz időt kért, hogy áttekintesse azt a javaslatunkat, amelyet az igazságos szerkezetváltási mechanizmussal kapcsolatban tettünk. Nagyon sok olyan országnak van, amelynek hosszabb utat kell megtennie, mint a többieknek. Más tagállamoknak is vannak azon problémái. Portugáliában például ez az egyik ország, amelyet leginkább érint a klímaváltozás nagyon sok hosszú partnal van, hurikánok, áradások, rettenetes erdőtüzek már most is nagyon nagy károkat okoztak Portugáliának. Tavaly 60 ember halt meg eh, erdőtüzekben. Portugália 2005-ben megkezdte a tiszta gazdaságra való átállást, és azóta nagyon sokat befektetett, 2023-ban be fogja zárni az utolsó szénbányáját is. Már most is több megújuló energiát állít elő, mint amennyit fel tud használni, és a holland kormány együtt most már Portugália is a zöld hidrogén alapú energia előállításon dolgozik. Kérdés az, hogy hogyan tudja megújuló energiáját Spanyolországon és Franciaországon keresztül a több olyan országnak eljutatni, akiknek szükség van erre megújuló energiára. Nos, a Portugália szempontjából az európai zöld megállapodás az energiainfrastruktúráról, az összekötetésekről, a hálózatok összekötéséről és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás képességéről szól. Mondjuk egy, mondjuk egy harmadik példát is Svédországban az acélgyártó cégek e, e, a szénkibocsátás nélküli e, acélgyártáson gondolkoznak. Ez abszurdnak tűnik, de ezzel együtt ez valós dolog, és úgy gondolják, hogy néhány éven belül el tudnak ide jutni. Ehhez azonban szükségük van arra megerősítésre, hogy nem kell tisztességtelen versenyel szembenézniük külföldről szeretnék, hogy a környezetvédelmi szempontból fenntartható lenne az acélgyártás, és szeretnének versenyképesek maradni a globális acélpiacon is. Ez nem más, mint a fenntartható, a versenyképes fenntarthatóságnak. Pontosan ez a lényege. Valójában nagyon sok tagállam kérdezett rá a tárgyalások során a szénhatármechanizmusa, ennek érdekében, hogy meg tudjuk óvni az európai vállalatokat, meg tudjuk védeni a, a környezetünket, és tisztelben tudjuk tartani a WTO szabályokat. Kedves képviselők, öt hónappal ezelőtt kezdtük el ugyanebben a teremben az európai zöld megállapodással kapcsolatos munkánkat. A következő hetekben és hónapokban ezt teljesen kiteljesítjük, részleteket is kidolgozzuk az önök állásfoglalása csak további lendületet ad majd ennek, de hatalmas feladat áll előttünk. Mégis, hogyha e, összefogunk, a három intézmény, akkor meg fogjuk nyerni ezt a küzdelmet. Óriás kihívás ez, óriási feladat, de láttuk múlt héten, hogy milyen sok hatalom áll mögöttünk, akkor, hogyha ez a három intézmény, a bizottság, a tanács, a parlament együttműködik. Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Az ambícióink megvalósításához megfelelő forrásokra van szükség. Ez a költségvetési viták központi témája melyik egyetértünk abban, hogy a jelenlegi javaslat még messze van ezen céltól. A bizottság teljes mértékben támogatja az Európai Tanács elnökét, Sármiselt, azon erőfeszítéseiben, hogy egy kiegyensúlyozott, igazságos és ambiciózus konszenzust hozzon létre és szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament elnökének David Sassolinak, amiért erőteljesen védelmezte, nagyon erőteljesen a megfelelő szintű költségvetést a tanács ülésén. Nagyon köszönöm, David. Arra van szükség, hogy következetesek legyünk ambícióink és kötelezettségvállalásaink tekintetében. Létezik a tanács stratégiai agendája, léteznek a bizottság politikai iránymutatásai, és a két javaslat erőteljesen egybecseng, de hogyha eredményeket akarunk elérni, amelyek megfelelnek az ambícióinknak, akkor elégséges forrásokra van szükség. Ha a költségvetés túlságosan szűkös, akkor csak egyetlen megoldás kínálkozik, új saját forrásokról kell tárgyalnunk az Európai Unió számára, és köszönöm, Charles Michel, hogy megemlítetted az ETS-t, az ETS rendszert, ez nőtt, és ez azt jelenti, hogy ez egyfajta új saját forrást képezhet a jövőben. Hölgye, képviselőhölgyek és urak, az euróövezet csúcson beszéltünk az euró nemzetközi szerepéről. Az euró Európa szuverenitásnak jelentős eszköz a világban, de az eurót mi az értéke alatt adjuk el, és ez rajtunk múlik. Mi akarjuk a közös valutát, mi profitálunk a közös piacból. Az euró az együttműködés legerősebb kifejeződése, de meg kész kell, hogy legyünk arra, hogy megteremtsük a strukturális feltételeit a közös valutának. És ezért el kell mozdi, mozdulnunk egymás felé. A tőkepiaci uniót be kell teljesíteni a vállalatok, és különösen a KKV-k végre hozzáféréssel kell, hogy rendelkezzenek a közös piacon a tőkéhez és ezáltal profitálniuk kell tudni a határokon átnyúló értékteremtési láncból, hiszen erre szolgál a közös piac. De a bankuniót is be kell teljesíteni, és lehetséges kell, hogy legyen az, hogy egy átfedő folyamat keretében a egyrésztről a nemzeti bank kockázatokat csökkentsük, másrésztről pedig egy közös betét biztosítási rendszert felépítsünk. Nem szabad a következő válságra várni, hogy aztán nyomás alatt próbált megszilárdítani a gazdasági és monetáris uniónk ellenálló képességét. Az is nagyon örvendetes volt, hogy az úgynevezett BIK, a költségvetési eszköz a konvergencia és versenyképesség érdekében tekintetében jelentős előrelépéseket értünk el. A fő feltételekben megállapodtunk, a politikai megállapodás jogi előírások formájába fog majd áttevődni, és ez az eszköz az euróövezet munkamódját meg fogja változtatni. A struktúrás reformokat, illetően illető konvergenciát javítani kell. Ami még hiányzik, az a stabilizációs eszköz, és eh, ezzel kapcsolatosan a bizottság a sorral dolgozik együtt. A Skills Upgrading Resource Instrument, ez itt az aszimmetrikus külső stokkok eh, ellen tudunk fellépni, stabilizálni tudunk, meg tudjuk védeni a vállalatokat a válság idején, és hogyha válságról beszélünk, akkor itt külső válságra gondolhatunk, és ugyanakkor a továbbképzést is erősíteni tudjuk. Végül, hölgyeim és uraim, képviselők, egy szóban a Brexitről. Egyértelmű győzelmet aratott Boris Johnson és a konzervatív párt. Ez alapján arra számítunk, hogy január végéig ratifikálásra kerül a kilépési egyezmény. És amikor ezt mondom, ha körbenézek itt ebben a teremben, és hogyha ránézek azokra nagyon bátor képviselőkre, akik a maradás mellett szavaztak. Nos, hiányozni fognak önök nekünk. Köszönjük a bátorságokat, köszönjük, hogy az odankon voltak. We'll never miss those who... Azoknak nem, fog, azok nem fognak hiányozni, akik csak kiabálni és hadoválni tudnak. And now és szerencsére a továbbiakban önök nélkül fogjuk építeni hát jövőbeli kapcsolatunkat az Európai, az Egyesült Királysággal. A kapcsolatunkat lehető legszorosabbnak lenni a vállalkozásaink érdekében, a hallgatóink, diákaink érdekében, és nagyon sok olyan európai érdekében, akinek az élete, személyesen, személyes élete át hidalja a csatornát a kontinens és nagy között. Természetesen az Egyesült Királyság most már nem lesz az Európai Unió része, harmadik országként fogunk vele tárgyalni. Michel Barnier úrnak szeretnék köszönetet mondani, hiszen mindenkinek a bizalmat elnyerte munkájával az elmúlt években. A naptár azonban igen nagy kihívásokat tartogat. 2020. decemberig van nagyon kevés időnk tulajdonképpen és ha nem tudunk 2020 végéig megállapodást kötni, akkor újra a szakadék szélére kerülünk. És ez világos, hogy eh, az érdekeinket sérteni, ugyanakkor eh, az Egyesült Királyságot sokkal jobban fogja érinteni, mint az Európai Uniót, hiszen az Európai Unió továbbra is eh, évezni fogja egységes belső piacának, vám uniójának előnyeit és a 750 nemzetközi megállapodás előnyeit, amelyet aláértünk partnerinkkel de nyilván nem áll érdekünkben az, hogy a helyzet ilyen rossz legyen. A tárgyalásokat úgy fogjuk megszervezni, hogy a rövid rendelkezésünk álló időt lehetőleg legjobban kihasználjuk, mert elsőjéig már tárgyalási mandátumot fogunk az asztalra tenni. Az Egyesült Királyság valóban harmadik országá válik, ugyanakkor végső soron remélem, hogy az európai emberek és a brit emberek érdekében képesek leszünk arra, hogy példátlan pár, eh, pár partnerkapcsolatot teremtsünk. Ez nem eh, a vége valaminek, ez a kezdete valaminek, az új kapcsolatoknak, a szomszédok közötti új kapcsolatoknak, és szeretném, hogyha jó szomszédokká válnánk, az Egyesült Királyságban élő barátainkkal éljen Európa. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen von der Leyen asszonynak. Weber úr kap szót. Kedves Charles Michel tanácselnök úr, először találkozunk, először látjuk a parlamentben megválasztása óta, és európai, meggyőződéses európaiként tudjuk, hogy ön hídépítő szerepet fog játszani. Éppen ezért sok sikert kívánunk, és sok szerencsét, amire szüksége lesz hiszen az Európai Tanács az elmúlt években egyfajta blokkoló intézményé vált, és az Európai Tanács ülését, ha múlt heti ülését megnézem, akkor azt hiszem, hogy komoly eredményt értek el a klímavédelem területén, de más fontos területeken. És ha arról van szó, hogy a klíma semlegesség költségeit hogyan fedezzük, az Európai Tanács már nem vitatta ezt a kérdést. Itt a kutatók, a mezőgazdák, a tanulók és az ipar képviselői is várják a választ, amit az MFF-ben mindenféleképpen meg kell adni. Szerintem ez a feladat komoly felelősséggel jár, és nagyon fontos, hogy ezt alaposan megvitassuk az MFF-fel kapcsolatosan. A finn soros elnökség javaslata a parlament számára egy nyilvánvaló provokáció, és amit ők letettek az asztalra, nem tükrözi az összes szükséges beruházási igényt a jövőben. És ha a feladatokról vagy a tartalomról beszélünk, ezek a fontosak, és nem csak a bruttó számokról kell vitatkozni. Németország, az hazám például komolyan finanszírozza az európai költségvetés az olasz és a görög határvédelmet, és nagyon fontos, hogy ezt a jövőben is figyelembe vetjük. A jövőben bátor vitákat kell folytatni, az elmúlt öt évben olyan kérdésekkel foglalkoztunk, ami a jogállamiságot érintették Lengyelország, Magyarország, Cseh köztársaság, Románia esetében az emberek az utcán megkérdezték, hogy mi, mi lesz a jövőben. És ezt, ezekkel a tanács alig foglalkozott. Az Európai Parlamentben például tegnap Máltáról folytattunk vitát, ahol egy újságírót, újságírót gyilkoltak meg. A korrupció az állampénzekkel kapcsolatos visszaélések is egy nagyon fontos téma. Tehát a, fel kell tárni, hogy milyen kapcsolat volt a politika és a szervezet bűnözés között. A tanács ezt egyáltalán nem vitatta meg, ezeket a politikai kérdéseket valahogy félretette és háttérbe szorította. Magyarország, a Cseh köztársaság, Lengyelország esetében az államfők és kormányfők bátran kell, hogy vitatkozzanak ezekről a kérdésekről. Kedves kollégák, mi néppártként egyértelműen üdvözöljük a Brexitet. A tárgyalópartner erőteljes felhatalmazást kapott, és Giffer Hofstadt kollégának is szeretnék köszönetet mondani, aki a parlament részéről vett részt a tárgyalásokban. Le kell zárnunk ezt a folyamatot, hiszen a feladatunkat mi magunk részéről elláttuk. És ami a következő lépéseket illeti, egyértelművé kell tenni, hogy a következő, a jövőbeni partnerséget ki kell alakítani. A erőteljes partnerségre van szükség, de az is világos, hogy nyilvánvalóan ugyanazokat a standardokat kell érvényesíteni, és a piaci hozzáférést ez a mi piaci szabályainkat kell, hogy elfogadják, és a standardjainkat. Ugyanazokat a mércéket kell alkalmazni, és ebben a parlamentnek is központi szerepe lesz. A Brexit egy történelmi hiba, de most a partnerségre kell törekedni, egy olyan modellt kell kidolgozni, ami a szomszédsági kapcsolatunkat meghatározza a jövőben. Sálmisel úr, ami a nyugat-balkáni kérdést illeti, szerintem az előző tanács egy katasztrofális döntést hozott, hogy nem folytatja a tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával, ami szerintem egy szégyen, és én kívánom, hogy a következő tanács a néppárt részéről én azt kérem, hogy ez a tanács a párbeszédet két országgal folytassa. Fontos, hogy kinyújtsuk a kezünket Nyugat-Balkán felé, és ezáltal biztosítsuk ott a stabilitást. Köszönöm. Garcia Pérez elnök asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves Michel, a Szociáldemokrata frakció nevében üdvözlöm itt a parlamentben, és kívánjuk, hogy a lehető legnagyobb sikereket érintse, érje el e, e, erős kezű vezetésével, e, hogy szembe tudjunk nézni az Európát érintő kihívásokkal döntéshozatali folyamatainkban. El kell érnünk azokat a az vállalásokat, amelyeket felvállaltunk a tanácsi ülések keretében is olyan Európát szeretnénk építeni, amely ökológiai szempontból egészségesebb, amely szociális szempontból erősebb. E, ehhez e, egy olyan költségvetési keretre van szükségünk, amely a lehetséges gazdasági válságoknak is ellenáll, és biztosítja a polgáraink számára, hogy boldogulni tudjanak. Megfelelő külügyi politikára is van szükségünk, és örömmel látom, hogy a szén sellemesség, a klíma semlegességet is próbáljuk elérni 2050-ig, annak ellenére, hogy a közös tervet igyekezett fékezni az egyik tagállam. Ilyen módon tudjuk csak kezelni azokat a kívásokat, amelyek előttünk állnak. Úgy gondolom, hogy a tanács jó irányba halad, a pénzügyi, több éves pénzügyi keret, az EU költségvetése volt, az az elefánt, amely ott van ugyan a szobában, senki nem beszél róla. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy valóban olyan költségvetést tudjunk ebből csinálni, amely Európa működését a következő időszakra megvalósítja. Jelen pillanatban ez nem jó, kevesebb költségvetést kapott a kultúra, kevesebbet kapott a kohézió, kevesebbet kapott a határkezelés, hogy ne is említsek túlságosan sokat a kutatáspolitika, a klímacélok elérése is kevesebb pénzt kapott, és az, az igazságos a tranzíció, az igazságos energia szerkezetváltás e, sem e, került, még csak említése sem. Lehetetlen többet e, végrehajtani kevesebb pénzzel. Ha valóban azt akarjuk, hogy senkit ne adjunk hátra, senkiről ne feledkezünk meg, akkor ehhez erős költségvetésre van szükség az Európai Unió ebben komoly szerepet fog játszani, de rendelkeznie kell a saját forrásokkal, további saját forrással, és a tagállamoknak a maguk szintjén is be kell, többet kell befektetniük ehhez európai adó szabályozásra, adópolitikára is van szükség. Ezért úgy gondolom, hogy az európai szemeszterbe be kell építeni a szociális pillért, de nem szabad, hogy ez csak papíron formaságként valósuljon meg, hanem a strukturális alapokat össze kell kötni a szociális pillér teljesítésével. Michel úr, hogyha sikeresen akarunk működni, akkor empátiára és pedagógiára van szükségünk csak a, csak a tagállamok közötti egyet, együttérzés és a polgárok kívülése az, amivel sikert tudunk elérni. Engedjék meg, hogy felszólásom alkalmával a világos üzenetet fogalmazzak meg. Elismerjük és hálásak vagyunk az Európai Unió Parlament képviselői felé, különösen azok felé, akik brit képviselőként segítettek európai demokráciánkat építeni a Lisszaboni Egyezmény tíz éves történetéről beszélünk, Korbett képviselőnk ott volt ennek az első pillanatánál, és megérdemlik önök az elismerésünket, megérdemlik a megbecsülésünket, a, a, a tiszteletünket, és van valami, amit senki nem fog eltüntetni és megszüntetni, az az, hogy önök részt vettek az európai projekt történelmének egy szakaszában. Köszönet mindannyiuknak! Köszönöm, Csolos elnök úr, a szó. Madame la Présidente, Monsieur... Elnök asszony, elnök úr, kedves Sell, mindenek előtt üdvözöllek itt az Európai Parlamentben, gratulálok új hivatalathoz. Nagyon nagy bizalmunk és reményünk van az új mandátum kezdetén, hiszen szükségünk van az Európai Tanácsra, mint valódi partnerre, amely előre viszi azokat a témákat, ahol ö, feladatunk van. A legutóbbi választások eredménye nagyon világos volt, most az a feladatunk, hogy mindezt tettekre váltsuk. Úgy vélem, hogy neked van hosszú távú elképzelésed, van tárgyalási képességed azt illetően, hogy ezen új irányba elindulhassunk együtt az első Európai Tanács ülés, amelyet te elnököltél, jó hírekkel szolgált, mert ami az elkötelezettségeket illeti. A klímát illetően a 2050-es határ év tekintetében, ugyanakkor a tanácson belül vannak még olyan tagállamok, amelyek eh, kötelezettsége nem elégséges ezen célok megvalósításához. Hiszen nagyon jó az, hogy vannak céljaink, és ez már mindenképpen egy előrelépés, de most ezeket végre is kell hajtani, el is kell érni, és itt nagyon fontos feladat hárul a bizottságra, hogy javaslatokkal eljön elő. Bátorságot kell öntenünk a tagállamokba, hogy vállalják felelősségüket, tegyék meg ezt a lépést előre, és világos az, hogy ezt a klímaprojektet esélyé kell változtatnunk. Még akkor is, hogyha a tagállamok különböző kiindulási pontról indulnak, a klímaváltozás elleni küzdelem valódi esély, valódi lehetőség. Ez világos kell, hogy legyen, és ez meg kell, hogy jelenjen az MFF-ben is. Valódi eszközökre van szükség, hogy eredményt tudjunk elérni a klímaprojekttel kapcsolatosan, de akár a digitális átalakulással kapcsolatosan is, ez egy másik célunk. Ami pedig azt illeti, hogy a több éves pénzügyi keret hogyan lett valódi európai eszköz, és nem csupán tárgyalások, alkuk tárgya a tagállamok között, hogy az egyik mennyit nyer, a másik mennyit veszít ezzel. Nos, ezt illetően még van tennivaló. Szerintem itt a költségvetési perspektívákkal kapcsolatosan csak akkor születhet döntés, hogyha megértjük, hogy az MFF arra szolgál, hogy a politikai ambícióinkat megvalósítsuk, és nem csupán alkuk tárgya ez, azt illetve, hogy ki nyer, ki veszít mindezzel. Ami a költségvetési perspektívákat illeti, szerintünk hiba lenne azt méricskélni, hogy mennyit adunk a hagyományos szakpolitikákra, mennyit az új prioritásokra. Itt ugyanis korszerűsíteni kell például a kapot, a kohéziós politikát, annak érdekében, hogy ezen szakpolitikák is hozzájárulhassanak ambícióink beteljesítéséhez. Nem szabad ezeket meggyengíteni. A parlament ebbe az irányba halad. Erőteljesen támogatjuk az erős európai költségvetés, nem csupán tagállami hozzájárulásokkal, hanem nagyon világos előrelépésre van szükség a saját forrásokat illetően is. Hiszen, hogyha a költségvetés továbbra is tagállamok kezében marad, akkor csak egy alkuktárgyát képezi majd nyertesek vesztesek között. Ezért a saját források egy első szakaszt jelentenek azt illetően, hogy olyan európai költségvetés jöjjön létre, amely az európai perspektívákra és célokra épül. És egy utolsó szó a Brexit kapcsán. Igen, sajnálom. Az most a választásokat követően világosabb kép alakult ki, és a parlamentnek is megvan a szerepe majd a jövőben. Most viszont szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik hisznek az európai projektben. Egyértelmű üzenetet közvetítek a brit emberek felé, hogy a Brexit nem a történet vége. Továbbra is partnerek leszünk, és bízunk abban, hogy mindazok a britek, akik hisznek az európai projektben, velünk maradnak, és megtaláljuk a megfelelő együttműködés módját. Köszönöm Michel Barnier úrnak és Giffel Hofstadtnak is, amit a tárgyalások során elértek, és a jövőben is még további lépéseket kell tennünk, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a szomszédunkkal. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Tessék, Keller, elnök asszony, Szkát, tessék, tiéd a szó. Kedves kollégák, az állam és kormányfők múlt héten Brüsszelben találkoztak, ezzel egyidejileg a COP 25-re került sor Madridban. Jó lenne, hogyha Jövőre az Európai Tanács a COP26-ot, 26-ra ellátogatna Glasgow-ban, és hallatnák a hangjukat a klímaváltozással kapcsolatosan. Egyértelmű megállapodás született 2015-ben a csúcson ez ügyben. Ez nagyon fontos lépés volt. De ez csak egy lépés. 2050 már eléggé késő időpont, ami igazából számít nem az, hogy a távoli jövőre milyen célokat tűzünk ki, hanem hogy ma milyen lépéseket teszünk ezen célok elérése érdekében. Konkrét lépésekre van szükség, az MFF hosszú távú költségvetés vitája kiváló alkalom mindenhez, ugyanis a költségvetésnek támogatnia kell a klímacélkitűzéseket, a mostani javaslatok azonban ezt nem teljesítik, nem felelnek meg a klímaváltozás kihívásainak. Túl, túl kevés fordítodna a biodiverzitásra, a klímaváltozással szembeni fellépésre. Úgyhogy a tanács tegye le az asztalra mindazt, amit le kell tennie annak érdekében, hogy ezek a célok teljesülhessenek. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a közvéleménykutatás illetve a lengyel közvéleménykutatások szerint a lengyelek 70%-a is támogatja ezeket a célokat. Ne feledjük, hogy a klímaváltozás nem áll meg az ország határokon. A Brexitre rátérve, ez változatlanul tragédia, de ez nem jelenti semminek a végét. Nem hagyjuk cserben a brit barátainkat, és ki tudja, lehet egy nap ki tudjuk mondani azt is, hogy ismét üdvözöljük kedves brit barátainkat. Örülünk, hogy hazatértetek. Köszönöm. Anne Mans képviselő kap szót. Voorzitter, ehm, heel wat en heel wat Vlamingen in het bijzonder zich de manier. Köszönöm, elnök úr. Nigel Farage is beszélt itt, és van, aki a tanács belga elnökét üdvözölt, illetve ő maga, és most egy újabb belga tanácselnökünk van. Én egy kicsit ünneprontó szeretnék lenni, hallgathattuk Macront, aki gyakorlatilag a Spitzenkandidát folyamatot felrúgta, és egy olyan jelöltet támogatott, aki legalább beszél franciául. Tehát egy frangofon szemét javasolt a tanács ö, elnökének. Belgium bonyolult ország. Egy belga miniszterelnök talán sikeres lehet ezért, a tagállamok leülnek a miniszterelnökkel, és a költségvetésről beszélnek. 11 milliárdos adósságról beszélünk Belgium kapcsán, aztán ott van Görögország és Olaszország. Hatalmas adósság volumenekről beszélünk. Belgiumot káosz jellemzi egy hosszú idő óta. 300, na, 300. napját éltük a belga politikai válságnak tegnap. Nem tudjuk, hogy mikor áll az ország élére új vezető, új választásokról beszélnek, senki nem tudja, hogy mi fog történni Belgiumban időközben. A Michel kormány kisebbségben kormányzott, majdnem diktatórikus módon kormányozta Belgiumot. Mindenki szemet hunyt, e fölött homokba dugta a fejét. Itt egy olyan szeméről beszélünk, aki a tömeges bevándorlást támogatja, Charles Michel, aki a kormányát megbuktatta, Marrakesben nem akart ellátogatni, és én Belgiumban élő belgaként garantálhatom önöknek, hogy az úgynevezett tanács elnöke nem egy olyan személy, aki egységesít, hanem a az eljövendő politikai káosz képét vetíti előre. Mi a politikai együttműködést támogatjuk az ID részéről, de azt reméljük, hogy Charles Michel oly katasztrofális lesz az Unió számára, mint amilyen Belgium számára is volt. Van Orden képviselő következik, mondja az elnök. Uh, uh, Köszönöm szépen elnök úr. A tanács nagyon fontos kérdéseket vetett föl a múlt héten, de hagy koncentráljak ezek közül csak a Brexitre. A konszenzus valóban történelmi győzelmet jelent. 365 konzervatív parlamenti képviselőt választottak meg, 80 ö, ö, mandátumos többséggel. Ez óriási bizalmat szavazott Boris Johnsonnak miniszterelnökként és olyan mandátumot kapott, hogy hajtsa végre a Brexitet végre, ami teljes mértékben elutasította azt a, a parancsúrámi szocializmust, amelyet a legfőbb ellenzéki párt ö, ö, javasolt. Remélem, hogy az Európai Unió intézményei nem ö, fognak, nem fogják hagyni, hogy a továbbiakban kék zászlót lobogtató csalók csapják be őket és hogy nem fogják a továbbiakban elhinni azt, hogy hamis üzeneteket hangoztassanak itt az Európai Parlamentben, ebben az vízhang kamrában. Valóban széles körű partnerségre van szükség szabadkereskedelmi megalapodással és sok egyéb együttműködési formában, hogy együtt új partneri kapcsolatot tudjunk létrehozni barátok között, szuverén partnerek között, együtt fellépni azon kívások ellen, amelyekkel szembe kell néznünk. A brit miniszterelnök meleg üdvözletét fejezte ki a többi európai név felé, és eh, köszönetet mondanék van der Weinen asszonynak a pozitív megjegyzései kapcsán, és eh, több eh, parlamenti képviselőnek is szeretek köszönet mondani, akik pozitívan nyilatkoztak meg a jövőben együttműködésünkkel, partnerkapcsolatunkkal kapcsolatban. Remélem, hogy úgy tudunk kilépni január 31-én az Európai Unióból, hogy további nehézségek nem állnak az utunkban, és utána úgy gondolom és meggyőződésem, hogy a tárgyalások során gyorsan előre haladva tudunk jó szabadkereskedelmi megalapodást kötni és egyéb megalapodásokat kötni 2020 végéig. Ez, ez kell, hogy a közös célunk legyen. Tudom, ismerem Bisebanyét, és tudom, hogy ezt a feladatot pozitív szellemiségben fogja a kezébe venni az az elkötelezettséggel, hogy az ütemezést be tudjuk tartani, és remélem, hogy az európai parlamenti képviselők is támogatni fogják ebben, és mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Köszönöm. Prego. Apadi Mulis úr következik. Köszönöm. Köszönöm. Ορίζω στο Ευρωκοινοβούλιο είναι η Η πολιτική μου ομάδα έχει μεγάλες διαφορές με την πολιτική σας, αλλά ομολογώ ότι η σκληρή επίθεση που δέχεστε από την ακροδεξιά εδώ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο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 nem elég erről csak beszélni, de szankciókra is szükség van. Erről már júniusban és októberben is szó volt, de semmi nem történt. Miért nem valósultak meg ezek a szankciók? Másodszorban ahhoz, hogy el tudjuk érni a klímaváltozással kapcsolatosan, a szociális kohézió vagy az agrárpolitika, a technológia, innováció terén von der Leyen elnök asszony által elmondott célokat Ezekhez megfelelő forrásokra van szükség, legalább 1,3 milliárd dollár, euróra, a, és sokkal ambiciózusabb célokat kellene megfogalmazni a klímaváltozás kapcsán. Itt ezt a többség a parlamenten belül támogatja, ugyanakkor viszont a kohéziós politikát és a strukturális politikát le akarja faragni az új költségvetés, és 30%-kal a Horizont programot, 48%-kal az Erasmus programot, 35%-kal az, a Connecting Europe eszköz kapcsán. Hogyha ezeket a javaslatokat összevetjük az új költségvetés javaslatával, akkor a 132%-os növekedés lenne a határvédelem, a, és óriási növekedés a biztonság és védelem kapcsán is. Tehát hol van itt az egyensúly? Változatlanul vonakodnak elfogadni a mi javaslatainkat. Itt csodálatos célokat fogalmazott meg ön is, von der Leyen asszony is, a klímaváltozás, a környezetvédelem, a szociális politika területén, de ezek csak üres szavak, éppen ezért lépni kell. Híver képviselő a függetlenek soraiból. Mikrofont kérnénk. I stand today as a very büszke angolként állok itt, büszke vagyok Nigel Farage-ra, miért sikeresen elértük a Brexitet, meg tudtuk védeni a brit demokráciát, és leginkább büszke vagyok a brit népre, aki újra választásokon mutatta meg, hogy ki el akarják hagyni az Európai Uniót. Önök közül nagyon sokakat becsaptak azt a mítoszt, hitték el, hogy a britek meggondolták magukat, de nem gondoltuk meg magukat. Most pedig új fejezetet indítunk eh, a nagyszerű nemzetünk eh, életében, visszaveszük a határaink fölötti irányítást, a pénzünk fölötti irányítást, eh, szabadok vagyunk újra saját kereskedelmi megállapodásokat kötni, és úgy irányítani az országunkat, ahogy akarjuk a jövő fényes, eljött az időnk, Boris Johnson miniszterelnök úr, ne csapjon, ne, ne eh, keltjön bennünk eh, csalódás. Itt az ideje, hogy újra kezükbe vegyük az irányítást. Honorevole Hübner, un minuto. Hübner képviselő másfél percben. Uh, dear colleagues, it would be good to hear from you. Uh, nagyon jó lenne hallani, hogy a jövőben hogyan képzeli a politikai jövőjét, ha elhagyja az Európai Parlamentet. Kedves Michel úr, amikor a, a tárgyalások folynak majd a úgy tűnik, hogy a Brexit és a választások következtében január 31-én rendben távozik az Egyesült Királyság az Európai Unióból, amit mi eh, sajnálunk, de reméljük, hogy a kapcsolataink továbbra is fennmaradnak és eh, a határidőig megtörténnek az előkészületek. Bármennyire sajnálom is a barátok, eh, barátaink távozását, a jövőre kell, jövőbe kell tekintenünk, és várjuk, hogy a saját jogalkotással a brit miniszterelnök a lehető legrövidebbre szorítja az átmeneti időszakot, nem hiszem, hogy a tárgyalások blokkolása hiszemű lépésnek tekintendő. Konstruktív tárgyalásokat kell folytatni, hiszen egy ambiciózus szerződést, megállapodást kell megkötnünk politikai nyilatkozatok alapján, és remélem, hogy a nyilatkozat révén egy példátlanul sokoldalú megállapodást sikerül majd kötni, amit eddig nem kötöttünk még harmadik országokkal, és reméljük, hogy ezek figyelembe veszik az európai standardokat. És végezetül csak annyit, hogy nem feledkezzünk meg arról, hogy a tárgyalásokkal párhuzamosan a parlament a kilépési megállapodást teljes mértékűen teljesíteni fogja, és monitorozzuk az állampolgári jogokat. Rapini asszony egy kékkártyás kérdést szeretne feltenni. Sajnos az idő szorít minket, úgyhogy nem tudok lehetőséget adni a kékkártyás kérdéseknek. Kérem mindenki tartsa szigorúan a rendelkezésre időt, és akkor most eh, megadom másfél percben eh, Bonafé eh, kollégának a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Fontos szavakat hallhattunk itt a tanács elnökétől, különösen a Green Deal-t illetően üdvözöljük azt a tényt, hogy a tanács kötelezettséget vállalt végkövetkeztetéseiben Lengyelország vonakodása ellenére, hogy elérjük a klímasemlegességet 2050-ig a Párizsi megállapodással összhangban. Meg vagyunk győződve a történelmi fordulatról a Green Deal-t, illetve nem csupán a környezet védelmét, de a gazdasági növekedést, a versenyképességet, az európai életminőségét illetően is. A Green Deal már első eredményt hozott. A polgárok igényeivel összekötni a reális gazdaságot, az infrastruktúrát, itt eddig kizárólag szinte a deficit paraméterekről beszéltünk, és a költségvetésekről az egyes tagállamokat illetően de itt beruházások hiányosak voltak, nem volt elégséges ezeknek a finanszírozása, nem elég, hogy szavakat mondunk ki, Michel elnök úr, itt tettekre van szükség, forrásokra van szükség a Green Deal finanszíroz, finanszírozására, egy több éves pénzügyi terve van szükség ezen kihívások kezelésére, egy stabilitási és növekedési paktumra van szükség, amely lehetőséget ad a tagállamoknak szemre, hogy ezen beruházásokat elszámolják, ezek ne legyenek a deficit részei. Von der Leyen ilyen bátor víziót fogalmazott meg, de hogyha az állam és kormányfők nem támogatják az útját, az nehézkes lesz, ez mindenképpen egy meredek utat jelent. Köszönöm. Ferhostat úr következik. Köszönöm. Először is azt szeretném mondani, hogy amit hallottunk, az botrány. Büszke vagyok arra, hogy egy belga az elnöke a tanácsnak az összes ostobaság ellenére, amit elmondott hogyha Belgiumban van kisebbség, akkor azok Almanas úrnak a kisebbsége, a szeparatisták, ami Farázs úrnak és csoportjának szól, nagyon sok zajt keltenek ahhoz képest, hogy milyen mennyiségű helyet nyertek a, a parlamentben. És mindenki azt, mindegyen azt mondtuk, hogy hiányozni fognunk brit kollégáink a Lib és a, a, a, a munkáspártból, de a Brexit pártiak nem fognak hiányozni, ezt őszintén el kell mondanom. Ezzel együtt, kedves kollégáim, a parlamentnek feladata, hogy konszenzussal döntsön, és mindenki azt hiszi, hogy konszenzussal hozzájárulásokat fogjuk adni automatikusan a Brexit megállapodáshoz. Én úgy gondolom, hogy január 29-én véget ér ez az elrövási folyamat, de addig egy problémát meg kell oldani. A brit választások óta sok száz levelet kaptam brit polgároktól, akik Európában élnek, és kétségbe vannak estve, hogy mi lesz a jogállásukkal több száz e-mailt kaptam EU-s polgároktól, akik Brit Nagy-Britanniában élnek, és kétségvannak esve, hogy mi lesz a jogállásukkal. És úgy gondolom, hogy ezt kell először megoldanunk, még mielőtt bármiféle módon hozzájárulásunkat adnánk a Brexit meglapadáshoz. És hogy miért mondom ezt, kedves kollégáim? Először is a polgároknak sem a brit, sem az európai polgároknak nem lehet, hogy az áldozatai legyenek ennek a szerintem nem túl intelligens Brexit döntésnek. Szeretném a brit miniszterelnököt, Boris Johnson-t megkérni, hogy legyen na bőkezű, ha már nyert, és minden brit és minden európai polgárnak, aki a kontinensen él, ugyanazokat a jogokat kapja meg maradéktalanul, mint amelyek eddig jártak nekik mindenféle fenntartás nélkül, no ifs and buts, ahogy ő maga szokta mindig mondani, feltételek nélkül, kivételek nélkül. Azt is szeretném elmondani, hogy egyre több ember visszatér, és ezzel be is fejezem egy másik térra, té- témára, az európai társult polgári státuszra, hiszen nagyon sok brit van, aki úgy érző, hogy továbbra is európai polgár, és úgy gondolom, hogy ezt a kérést meg kell fontolnunk, ez irányba nyitottnak kell lennünk. Elnök Eichhardt képviselő másodpercben az ördek részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, jean Charles Michel elnök úr, üdvözlöm. Gratulálok az első tanács üléséhez, és eh, úgy gondolom, hogy a, a klímasemlegességgel kapcsolatos majdnem teljes egyhangú döntések, nevezik az egyhangúnak. Ez is gratulálnék. Nagyon fontos, hogy nagyon fontos vita áll önök előtt a költségvetéssel kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy ez is olyasmi, ami talán eh, a klíma intézkedésekről szóló országok, beszél, sokat beszélő országok az egyik hazám e, számára talán e, fontos lenne, hogyha e, fölfognák, hogy valami pénzt is kell a szavak mellé tenni. Lehet, hogy Hollandiának, Dániának, Svédországnak, Ausztriának és Finnországnak is, amikor már nem elnökségi szerepen vannak, jó lenne, hogy ambícióikat nem csak szavakkal hangoztatnák, hanem a zsebükből is nyúlnának egy magasabb költségvetési hozzájárulással a klímaügyekben. A második felvetésem, ez kérdés ön felé, ön, nem ön, hanem a tanács, egy másfél év alatt tudta elérni a 2050-es célkitűzésekkel kapcsolatos megállapodását. Ugyanakkor egy évünk van csak a glasgow kopülésig, hogy a 2030-as célkitűzéseket elfogadjuk. Addig lesz egy nagyon fontos EU-Kína csúcsértlekezet is, amire az Európai Uniónak fel kell készülni. Hogy tudja megoldani azt, hogy egy ilyen kemény 2030-as célkitűzés csomagot egyetem megfontoljon, úgy, hogy közben a kínaiakkal is egyezkednie kell. Ez egy óriási kívás lesz, és minden esetre szeretnék gratulálni az eddigi munkájához. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság és a tanácselnökéhez is fordulunk. Itt láthatjuk az új veszteseket, Guy Verhofstadtot, szocialistákat, akik sajnálják a brit nép demokratikus döntését. Ez önök számára egy kudarc. Itt az Európai Parlamentben, illetve az Európai Intézményekben önök olyan manővereket hajtottak végre, amelyek azt szolgálták, hogy a Brexitre ne kerüljön sor. Önök kerül, amibe kerül, egy szöveget fogadtak el, amely objektíven ellentétes volt a nép akaratával, nagy-Britannia érdekeivel, és teljes mértékben elfogadhatatlan az alsóház számára Britanniában. Most egy kettős győzelmet érhetünk meg Boris Johnson esetében, ez egy demokratikus győzelem, hiszen a 2000 16-os népszavazás eredményét tiszteletben tartja nép akaratát, és most formalizálja Nagy-Britannia kilépését az EU-ból, de ez egy politikai győzelem is, hiszen maga mögé állította a népet, és a politikai párt családja számára ez a legnagyobb választási siker 30 év óta. Itt a globalizmus és a migrációs kihívások közepette. Boris Johnson a brit érdekeket fogja majd védeni a tárgyalások során, amelyek januárban kezdődnek és itt az a fontos, hogy nagybaráti országgal, partnerrel, Nagy-Britanniával megfelelő kapcsolatokat alakítsunk ki. Ne féljünk a versenytől, mert a verseny az Európai Unión belül országaink között is létezik. One minute. Egy perc, Lundgren úr. Köszönöm. A legégetőbb kérdés most a környezettel kapcsolatos, és ez a vita egy kicsit meg van mérgezve, hiszen nem tényekre, hanem előfeltételezésekre alapszik. És itt nem láthatjuk a repülő